Bene, kollégia. Kedves kollégák, nagyon sok a munkánk, azonnal el is kezdjük a munkát, a szavazással kezdünk. Csak egy megjegyzést szeretnék tenni, ha megengedi. Azt eh, szeretném megegyezni, hogy az eljárással kapcsolatban mi a helyzet. A szavazó listák az emberi jogokkal kapcsolatos témában csak későn jutottak el hozzánk, este 10 óra után kaptuk ezt meg, tehát azok, akiknek ezen dolgozniuk kellett, egyáltalán nem is voltak már bent az irodájukban, legalábbis többségük, tehát jó lenne, hogyha el tudnánk halasztani az ezzel kapcsolatos szavazást. Bene, so che altri... Nos hát, meghallgattuk ezt az észrevételt, de a jelenlévők véleményét is hallgassuk meg. Havit képviselő kollega. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy, hogyha én jól értettem, a utóbbi kompromisszumokkal kapcsolatosan a néppártal tárgyaltunk tegnap reggel, és hogy nem tudom, hogy miért nem készült el a szavazólista. A frakciókból mindenki egyetértett, és azt hiszem, hogy a frakciók készen állnak a ma reggeli szavazásra. Nem tudom, hogy mi lesz a szakbizottság döntése, hogy halasszuk el esetleg jövő hétre, a szavazást, de én jó magam, mint jelentéstevő kész vagyok arra, hogy szavazzunk a frakcióm nevében. Persze megértem, hogyha másoknak esetleg még időre van szükségük. Minden árnyék jelentéstevő nagyon rugalmasan állt ehhez a kérdéshez úgyhogy meg kell majd nézni, hogy miért merül fel most ez a probléma. A, tehát, hogyha úgy döntenek a kollégák, hogy hossz, halasszuk el, akkor a jövő héten lehetne erről kedden, mint első pont szavazni. Szala Franka, a kollega két szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném megjegyezni, hogy elég komolytalannak tűnik számomra, hogy ha már elvégeztük a munkát megfelelően, megfelelő módon végezték el a képviselők a munkát, megállapodtak a kompromisszumokban, ugyanezt Howitt úr is megjegyezte. Én tegnap este kaptam egy üzenetet a titkárságtól, és azt jelezték, hogy a jövő hétre halasztjuk el a szavazást. Most akkor azt mondjuk, hogy készen állunk szavazni, hát szerintem így nem lehet dolgozni, ez így komolytalan nem lehet az, hogy megcáfoljuk saját magunkat, lemondunk jó ideje előre megtervezett szavazásokat. A jövőre nézve ezt szeretném leszögezni. Ha vannak olyan frakciók, akik azt állítják, hogy nem tudták kellő módon előkészíteni a szavazást, nem tudták ennek a kényes jelentésnek a különböző aspektusait behatóan tanulmányozni, akkor egyetérthetek azzal, hogy akkor a jövő héten szavazzunk, de mi azt szeretnénk, hogy ha ma lehetséges szavazni, akkor ezt ma tegyük meg. Köszönöm, elnök úr. Qualche altro collega? Más felszólalási kérelem. Tánok kollega is szót kért. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt szeretném, hogyha ma reggel szavaznánk, nem a gyakorlat, az nem az, hogy elhalasszuk a szavazást. A jelentéstevő is azt szeretné, hogy ma reggel szavazzunk és azt hiszem a többség emellett teszi le a voksot, hogy ma reggel szavazzunk. a No, a ö, következő kollégáknak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az Álda nevében szeretném azt mondani, hogy egyetértek azzal, hogy a ö, gyakorlati problémák, amelyek felmerültek, olyanok, hogy a mi érdekünk lenne az, hogy a jelentéstevő munkáját értékeljük az ut- utolsó percekig nagyon rugalmasan át hozzá mindenhez, tehát azt szeretném, hogyha szavaznánk. Elnök, rendben van, tehát akkor figyelembe vesszük mindenki jó szándékát, és a szöveg ismeretében akkor ö, szavazni fogunk, mert a többség ezt szeretné, persze figyelembe véve az, hogy a liberálosok, a néppárt, a konzervatívok és a szocialisták, tehát a frakcióvezetők azt kérték, hogy szavazzunk, én pedig a többség kívánalmának megfelelően kell, hogy eljárjak. Nos, tehát akkor kezdjük el a szavazást. Az EU Azerbajdzsán témában, ez a 16-os napirendi pont, egyes bekezdés, 38-as módosító, mellette kiszavaz. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Igen, tehát fel kell tenni a kérdés, hogy ki van ellene, ki tartózkodik. Le akartam rövidíteni, 39-es módosító ö, okafogyottá válik. Kettes kompromisszum. Két részben szavazunk, az első részre szavazunk, ki szavaz mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második része szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hármas kompromisszum mellett kiszavaz. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tehát 44-es, akkor elektronikusan szavazunk le, ellenőrizzük a szavazást. No, 44. 44, 44-es. 44-esről szavazunk. Oké, okay. Lezártuk a szavazást. Elutasítottuk. Következik az 50-es módosító. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 51-es módosító. Nem, most akkor a, mondja az elnök 50 kettesről szavaznánk? Most akkor visszatérünk az 50-es módosítóra, mert azt kérték, hogy elektronikusan ellenőrizzük le. Tehát kérem, hogy szavazzanak az 50, 50-es módosítóról. 50, 50-es. 007. Non, non, qual, qualche vannak kollégák, akik még nem szavaztak, kérem, hogy szavazzanak, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Átérünk az 52-es módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es módosító, nem, bocsánat, mondja az elnök, 53-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 58 és 59-es együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as módosító mellett ellen tartózkodás itt le kellene ellenőrizni elektronikusan, kérem, hogy szavazzanak elektronikusan. Chiudiamo la votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 63 mellett ellen. Itt szükség van az ellenőrzésre. Kérem, hogy elektronikusan szavazzanak. Manca un voto. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A 64-es módosítóval kapcsolatosan csak a második részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 67-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. És áttérünk a négyes kompromisszumra, mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 70, 72-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 73-as módosítónak csak a második részére szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Átérünk a 76-osra, itt is csak a második részre szavazunk, kollégák, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Áttérünk a 89-es módosítóra, első részre szavazunk, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második részre szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 90, 92-es következik. Mit, mit ellenőrizzünk le, kérdezi az elnök. Sí, allora... Tehát az a kérelem, hogy elektronikusan szavazzuk le meg a 89-es második részét. Tehát kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Nagy többséggel, nagy többséggel, ahogy mondja a kollégám román nyelven. 92 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Átérünk a 93-asra, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 94 mellett ellen tartózkodás. Kérem, hogy magasra emeljék fel a kezeiket, mert akkor most át kell térni az elektronikus szavazásra, a 94-es módosítóra elektronikusan szavazunk. 94. 94-esről lezárhatjuk a szavazást, és ezt elfogadtuk. Most áttérünk a 99-es módosítóra, szavaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk de nagy, na, nagy többség mellette volt. Itt egyesek szabotálni akarnak. Százas módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es, nem, a 102-es, javít az elnök. 102-es, módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 105-ös módosító mellett ellen nem, itt azt mondom, hogy ellenőrizzük le elektronikusan a 105-öst. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Átérünk a 107-es módosítóra, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 108-as mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 109-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 110-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 112-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 113-as mellett ellen ellenőrizzük le, a 113-as módosítóról elektronikusan szavazunk. Mancano tre colleghi. Három kollega nem szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 116-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 117-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 118-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Átérünk a 120-as módosítóra, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 121-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a hetes kompromisszumra mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 128-as módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le a 128-as módosítót, nem volt világos. Ancora tre colleghi devono... Még három kollégának kellene szavazni. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 129-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 130-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 132-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 133-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 12-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, kérdezi az elnök, elutasítottuk. 13-as módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 17-es módosítóra mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es, nagyon fontos, ez nagyon fontos, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ez a következés nagyon fontos, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellett, ellen, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Még akkor is, hogyha nem volt fontos, 22-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító mellett ellen tartózkodás. Itt leellenőrizném, nem volt világos, tehát a 24-es módosítóról, a Watson-féle módosítóról elektronikusan szavazunk. Három kollega még nem szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. 25-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Se proprio insiste, lo facciamo. Jó, hát hogyha ragaszkodnak, akkor ellenőrizzük le, igen, ragaszkodnak. Tehát emlékeztetek arra, hogy a 25-ös módosítóról szavazunk. 25-ös módosító. Lezárjuk a szavazást. Tehát akkor látjuk nagy többséggel, ugye, de a demokrácia azt jelenti, hogy mindenki már tiszteletben kell tartani. 26 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 27-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 35-ösre, a Vigenin féle módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 36-osra mellette e- ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Aztán az egyes módosító következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas, négyes együtt mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kilences mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. Tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig elektronikus szavazás következik, a végső értékelés következik. Mancano due Két kollega még nem szavazott, most még egy kollégának kell szavaznia, lezárjuk a szavazást nagy többséggel elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Allora, passiamo. Áttérünk a következő napirendi pontra az EU és Örményországgal kapcsolatosan 29-es módosító első bekezdés, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszumos módosító részkenként szavazunk. Először az első része szavazunk, ki szavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtunk. Második része szavazunk, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig áttérünk a hármas kompromisszumos módosítra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, áttérünk a 36-os módosítóra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 39-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 40-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 40, 41-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 42-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 43-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 46 és 47-es együtt mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 52-es módosítóra térünk át, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 53-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 54-55 együtt mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 56-os nem, 56-os nem, 57-es, 57-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 64-esre térünk át, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Nos, a 66-os módosítóval kapcsolatban azt kérték, hogy elektronikusan ellenőrizzük le. Kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk áttérünk a 68-asra, csak a második része szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor legyen egy ellenőrzés, mindenki, hogyha én, én nekem volt igazam, mindenki kap egy pesgőt. Van mindenki szavazott kollégák közül? 31, látják. Hatvankilenc mellett. intervenire l'onorevole. Szót kért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni azt, hogy a szavazás eredménye ugyanaz volt, mint az előző jelentés esetében? Úgy gondolom, hogy másképpen eh, szavaztunk egyik, mint a másik jelentés eh, esetében, vagyis ugyanarról a kérdésről egyszer mellett, egyszer ellene szavaztunk, vagyis nem történt meg az ellenőrzés, hogy mi is lett a szavazás végeredménye. Ugyanaz volt az eredmény, Mind a, mind a két esetben elfogadtuk a módosítót. Nem volt különbség a szavazásban. Hát itt van a dokumentum előttünk, de majd a titkárság is meg fogja nézni. Az 76-os módosítás második rész Azerbajdzsán elfogadtuk. Ugyanaz a szöveg, mint a 78-as módosítás második része. Úgyhogy ezt elfogadtuk. No, eh, ok, eh, dal momento che il notario... Nos, hogyha ez így, így hangzott el, akkor, akkor jó, folytassuk. Folytatni kell a szavazást, és a 69-esre térünk vissza. Ki szavaz mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk 70-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk 72-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 73-as, nem, bocsánat, a 73-as okafogyottá vált, 74-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk 77-es következik mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 78-as mellett ellen e, tartózkodás elutasítottuk. Na, allora. Nos. Akkor igen, leellenőrizhetnénk elektronikusan de azt hiszem, hogy a különböző véleményeket nem vehetjük most itt figyelembe. Jó, tehát akkor az e- elektronikus szavazás kérik Netz kolléganő. Elnök úr. Tisztelem a közreműködőket, de szerintem nem szólhatnak közre a vitába, és nem is adhatják meg a véleményüket a az elvégzett szavazásról, ez a választott képviselők előjoga. Én azt hiszem, hogy ugyanezt mondtam már el az előbb. Tehát ön most formálisan kéri az elektronikus szavazást, tehát az ellenőrzést a 78-as módosítóról. Jó, rendben van, akkor elektronikusan szavazunk. A 78-as módosítóról Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Átérünk a 80-asra. Kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodás. Itt viszont most valóban szükséges az elektronikus ellenőrzés, tehát a 80-as módosítónál tartunk, és kérem, hogy szavazzanak. Mancano tre colleghi. Három kollega még hiányzik. Kérem, lezárjuk a szavazást. Ez, ez is itt Gálerféle szabotás. 82-es következik. Kiszavaz mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum. Tehát 82-es volt. Nos, jó, rendben van. Tehát azt kérem viszont, hogy mindenki magasra emelje fel a kezét, mert nem jól látni akkor, hogy hogy szavaznak. Jó, tehát akkor elektronikusan ellenőrizzük le. A 82-es volt, lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Kompromisszum. Kompromisszum. 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 84-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 88-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. No, ki, a 90-es következik, mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan szav, ö, ellenőrizzük le a 90-es módosítót. prego di Kérem, hogy mindenki szavazzon. Még két kollégának kell szavaznia, lezárom a szavazás. Elutasítottuk. 92. 92-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus szavazást kértek, egy ellenőrzést a 92-es módosítóról kérem, hogy szavazzanak. Vi prego di votare, mancano colleghi. Még szavazzanak, kérem. Lezárjuk a szavazást, és ezt elfogadtuk. 93-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 95-ös mellett ellen. Itt a 95-ösről elektronikusan kell szavaznunk. Kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 96-os módosító mellett ellen tartózkodás. Ezt nagy többsége elfogadtuk. 98-as mellett ellen tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 99 mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. 103-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 104-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 105-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, áttérünk a 108-asra mellett ellen tartózkodás. Nagyon a 180-est elektronikusan ellenőrizzük le. Még két kollega, lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Galler kollega nagyon jól szórakozik, de jobb lenne, hogyha felemelni a kezét. 109-es következik, mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk 110-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 113 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 114-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 116-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 119-esre térünk át, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 121-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 9-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, Tízes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellett nem, tehát a 11-es okafogyottá vált. Nem, még, mégiscsak a 11-es módosítóról szavaznunk kell. kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan, nem volt teljesen világos. A 11-es módosítóra szavazzunk elektronikusan. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 12-es módosító mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosítóra szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 25-ösre, mellette, ellene, tartózkodás. Igen, én is szeretném, ha leellenőriznénk elektronikusan 25-öst. Chiudiamo. Lezárnom a szavazást. Igen, jó volt, hogy leellenőriztük, elfogadtuk, 26-os mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk, 27-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk, 28-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett ellen ellenőrizzük le, Tehát a négyes módosítóról elektronikusan szavazunk, megítom a szavazást. Hiányzik egy szavazat még, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Ötös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a zárószavazásra elektronikusan, kiszavaz mellette. Két kollega még hiányzik, lezárjuk a szavazást. elfogadtuk. Adesso passiamo a... Bene, a questo punto... Most pedig, ahogy megegyeztünk, áttérünk a Hobbit jelentésre. úgyhogy halasszák el most a, az utazásaikat is. Azt kérem, hogy minden, min, értem, hogy mindenki fárad, de kérem, hogy magasra emeljék fel a kezüket, hogy világosan lássuk a szavazatokat. Lehetne a szokásokkal ellentétben most kávét felszolgálni? Tudom, hogy kint vannak valahol. Ha bejöhetnének, mert most már a kávé szintünk igen veszélyesen alacsony szintre süllyedt le. Elfogadom a javaslatot, de hiányzik a kávé. Hát kávéhiány van, akkor még várnunk kell egy kicsit. Eh, kollega Hovid kérdi. Hovid kollega szeretne valamit mondani. Kivételesen Van Orden urat teljes mértékben támogatom, és még azt szeretném megjegyezni, hogy a titkárság már ezt megfontolta, de azért jelezném még egyszer, hogy a 78-as módosított visszavonta az előadó. A megállapodás a Graham Watson jelentésről a szankciókkal kapcsolatban nem szerepel a szóbeli módosítások között, de az eszmecsere során ebben megállapodtunk, úgyhogy ezt már most kezdetben leszögezném, és a titkárság azt mondta, hogy a szóbeli módosítókat nem helyezték a szavazó listára. Tehát most azt kérném önöktől, hogy ha lehet, akkor a különböző szóbeli módosítókkal kezdjük a szavazást, nehogy kimaradjanak. Yeah, okay, let's check. No, no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 vették a részenkénti szavazásba, tehát nem fogjuk kihagyni őket. Ez Ez megfelel hovit, kollégának? All I was doing is passing on the message that I was asked by the Secretariat. If they're now saying something different, then... Tehát a titkárság akkor ezzel kapcsolatosan megnézte, hogy mi a helyzet, és a, hallottuk a véleményét. Nos, akkor kezdjük el. 34-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum részenként szavazunk első részre, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második részre, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hát világos volt, jó, de hogyha akarják, ellenőrizzük le. Tehát, Galler kollega. Andiamo votato. Már, már szavaz, három kollega még nem szavazott, lezárjuk a szavazást. Io credo che azt hiszem, hogy Galler kollega ellenen dolgozik. Következik a 45-ös. Szóval ez mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as mód. Nem, bocsánat, a 40-es következik, mondja az elnök. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-43 együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 41-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 47-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 48-as két részben első részre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellett ellen tartózkodás. Itt ezt leellenőrizném az 51-esről elektronikusan szavazunk. Manca un collega. Még hiányzik egy kollega, lezárjuk a szavazást. Hát elutasítottuk 28-28 50-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 52-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 53-as mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk, 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 57-es két részben első részre mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második részre mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 64-esre térünk át mellette, ellene, kit tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellett ellen tartózkodás. Nagyon kevesen emelik fel a kezüket. Ellenőrizzük le elektronikusan, nem akarok ítélkezni. 66-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44-en, hát nagy többséggel elfogadtuk, 67-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 71-es módosító, mert nem, bocsánat, mondja az elnök, tehát 71-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 72-es módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le a 72-es módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Mancano colleghi. Még hiányoznak. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Lezárjuk a szavazást. Aprovátom. Elfogadtuk. 73-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 74-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 76-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 77-es nem, a 77-es visszavonták, és következik a 80-as, nem, nem, bocsánat, mondja az elnök, a, nyol, a 81-esre szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Következik a hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, következő okafogyottá válik, 90-es módosító következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, következik a 92-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a százasra, a százas módosító. Mi manca il 100. Tehát létezik a százas, a százas módosítóra szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-asra térünk át. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Pasqua Pászkó kollega szeretne egy elektronikus ellenőrzést. Igen, tehát leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 99-es módosítóról. Két kollega még nem szavazott. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk I'll give you a coffee. 101. Következik a 101 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 102-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 103 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, nagyon kevesen emelik fel még mindig a kezüket, 104-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 105-ös mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan a 105-ös. Vi prego di votare. Kérem, hogy szavazzanak. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. Most már így nyugodtabb vagyok. 106-os mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 116-os következik mellett, ellen, tartózkodás, Hárman emelték fel a kezüket, kedves kollégák. 116-os ki mellette ellene. Most akkor látható, hogy elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Százhuszas kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Certo, no. Ha akarják, le lehet ellenőrizni. 120. 120. Mancano colleghi? 120. 20. Tehát lezártuk a szavazást. Approvato. Nagy többséggel elfogadtuk. 121. 121-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 122-es részenként első részre mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, második részre mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 131-es következik mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 132-es mellett ellen tartózkodás. Nem tudom, hogy elfogadtuk-e. Ellenőrizzük le. Mivel az én módosítomról van szó, szeretném, ha leellenőriznénk. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 133 mellett. Ellen. Ki tartózkodás elfogadtuk, 134-es mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk, 135-ös mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk, 141-es mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk, 8-as kompromisszum nem, van egy szóbeli, vagy van egy szóbeli módosító a nyolcas kompromisszummal együtt. Mellette, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 143-asra. Igen, mellette. Ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, úgy tűnt. Ellenőrizzük le. Va <laughs> ah, bene? Nos, akkor mindenki szavazzon. Bene, chiudiamo la votazione. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. 145-ös mellett ellen tartózkodás. Itt is le, kell ellenőrizni elektronikusan, a 145-ösről szavazunk. Kérem, szavazzanak. Perfetto. Tökéletes, lezárjuk a szavazást. Jó volt, hogy leellenőriztük. 147-148-as együtt, mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 149 mellett, Le, le akarják ellenőrizni a 147-48-as együtt? Még ketten nem szavaztak, két kollega hiányzik. Lezárjuk a szavazást. Tehát 149-es következik. Mellette, ellene, tartaszkodás elutasítottuk, kilences kompromisszum mellett, ellen, tartaszkodás elfogadtuk, 151 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 152 mellett, egy szóbeli módosítóval. Igen. Tehát 152 a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 153 mellettem. ellene Na, most itt nem jól látható, ezt le kell ellenőrizni. 153-as, megnyitom az elektronikus szavazást, kérem, hogy mindenki szavazzon. Három kollega még hiányzik. Két, kettő. Lezárjuk a szavazást. Hát nagy többséggel elfogadtuk. 154-es következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 156-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 157-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 158 mellett el mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 159 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 160-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 161 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. ös verzsá mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 166 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 11-es kompromisszum. Tehát láttuk világosan a 166-osról, tehát akkor kiszavaz mellette, ellene. Szia, Perta, Megnyitottam a szavazást, igen. Galler kollega, helyembe akar jönni? Vagy következő alkalommal? Tehát megnyitottam, lezártam a szavazást. Köszönöm, köszönöm szépen. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 169-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 170 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 171 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk, 174 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk, 175-ös mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk, 13-as kompromisszum, szóbeli módosítóval, két részben, először az első részre, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 14-es kompromisszumra, itt is két részben szavazunk, első részre mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk ezt a második részt is. Következik a 182-es verzsáféle módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 184 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 15-ös kompromisszum, jó, tehát akkor ellenőrizzük le a 184-esre, megnyitom a szavazást. Még két kollega, lezárom a szavazást. 42-en szavaztak mellette. Most pedig a 15-ös kompromisszum következik. Szóbeli módosítóval, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 193-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, akkor elektronikus szavazás következik a 193-asról. Megnyitom a szavazást. Q Lezárom a szavazást. Lezárom. 34-en szavaztak mellette. Azt kérem, hogy segítsenek nekem, emeljék fel a kezüket. Mert hogyha csak négy-öten emelik fel a kezüket, akkor nem jól ítélkezem. Nem szeretnék senkivel szemben becstelenül eljárni. Következik a 194-es módosító. Ki szavaz mellette? Ellene. A, a többség, tehát elfogadtuk 17-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 198-as mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, 199 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 200 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum szóbeli eh, módosítóval két részben elnézést kérek, van ellenvetésük az Alte nevében. the motives Because it is about... Hogy magyarázzam meg az indokokat, mert Belarusszal kapcsolatosan Belarus nem az egyetlen ország, ahol kivégzések vannak, másodszorban ez a tragédia múlt pénteken történt, ennek semmi köze a 2010-es évhez. Sí, prego, onorevole Prego. Erről már tárgyaltunk, világosak a szabályok, talán itt a kollega is emlékszik rá, a módosítást teljes mértékben támogattam, és a plenárison lesz egy módosítás. Én tiszteletbe tartom az ALDE álláspontját, de a plenárison még szóbeli módosítással fogok élni, amikor a végső szövegről van szó. Tehát akkor a szóbeli módosítóra nem szavazhatunk, és akkor a plenáris ülésen kell majd, hogy önök megegyezzenek egymással. Nos, a 18-as kompromisszummal ugye külön részenként szavazunk, az első részen szavazunk most mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a második részre szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, ezt a második részt is elfogadtuk, következik a 2003 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 204-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 205-ös mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 2006-os, 206-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 207-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 208-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 209-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 211-es verzsáféle módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 213 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 214-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 215-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 216-os mellett valaki valamit mondott? Ellenőrizzük le a 215-öst. Megnyitottam a szavazást tehát kérték az elektronikus szavazást a 215-ösről. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Következik a 216-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 218-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 219 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 220-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 221-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 222 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Következik a 227-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 228-as mellett ellen tartózkodás Ellenőrizzük le elektronikusan a 228-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik a 29-es kompromisszum három részben. Először az első részre szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk harmadik rész mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 229-es hovitféle módosítóra, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 230-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 231-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 232 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 233 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 234 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 235-236 együttesen meg, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum részenként első részre szavazzunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második részre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 243-as mellett ellen tartózkodás. Hát négyen emelték fel a kezüket, hát kérem, akkor 243-asról elektronikusan szavazzunk. Lezárjuk a szavazást. elfogadtuk. 244-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 246 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 250-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk ellenőrizzük le. Tehát megnyitom a szavazást a 250-es módosítóról. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum. Elnézést. Az előző kompromisszumhoz hasonlóan kénytelen vagyok tiltakozni a szóbeli módosítás miatt, és a néppárttal kompromisszumos megállapításra jutunk a 23-as kompromisszumos módosításról van szó. A néppárt és az e, szocialisták erről megegyeztek, úgyhogy én nem tartom megfelelőnek, hogy erről szavazzunk. Elnézést, mi ezt a kifogást támogatjuk, mi is kifogásoljuk itt a szavazást. Jó, tehát akkor nem fogjuk megszavazni, a, komprom- a 22-es kompromisszumot csak így önmagában szavazzuk meg, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk. Tehát akkor áttértünk a 250 a 254-esre mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 257-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 258 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 23-as kompromisszum, megint csak szóbeli módosítóval, hogyha nincs ellenvetés vagy kifogás, akkor mind a kettőt megszavazzuk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 260-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 264-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 265 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 266 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 269-270-es együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk a 271-est. Jó, tehát akkor a 269-270-esről elektronikusan szavazunk, ellenőrizzük le. Megnyitottam a szavazást. Még hiányoznak. Lezárjuk a szavazást. 24-es kompromisszum mellett ellen tartaszkodás elfogadtuk. 276-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 277-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 280-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 281 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 25-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 285-ös következik, elnézést, itt a szavazólistán valami probléma van. Tehát nem ugyanaz a szavazó listánk. Lamento Tehát akkor most a 285-ös módosítóra szavazzunk, a szóbeli módosítóval együtt. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 287-es módosítóra mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 287-es módosítóról, megnyitom a szavazást. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 288 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ne, következik a 293-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 294-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 295 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 296 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 297-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 298 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 299 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 300-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 301 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 302-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 303-as mellett ellen elutasítottuk, 304-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 306-os mellett, kérik, kérik az ellenőrzést, akkor elektronikusan ellenőrizzük le a 304-esre, szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 306-os mellett ellen tartózkodás. Hát ezt is le kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Igen, értem, hogy már fáradtak vagyunk, de a segítségük nélkül nem tudok egyedül ítélkezni. Lezártam a szavazást egy szavazattal ugye elutasítottuk, 307-es mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk, következik a 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, áttérünk a 313-as módosítóra mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 314-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 315-ös, igen, a 315-ös szóbeli módosítóval, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 317-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 320-as mellett, Hát én szívesen leellenőriztetem, de hogyha csak négyen emelik fel a kezüket, akkor, akkor így nem, nem lehet jól látni. Tehát akkor ellenőrizzük le a 317-est. Ugye ezt kérték. Megnyitom a szavazást a 317-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 320-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 324-es következik mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 323 mellett, ellen tartózkodás, hát ellenőrizzük le, nagyon kevesen szavaznak. 3.23-ról megnyitom a szavazást. Nagy többség. Kérem, hogy mindenki szavazzon, lezárom a szavazást. Három huszonötös következik. Kérem, hogy aki mellette van, emelje fel a kezét ellene, tartózkodás, világos, elfogadtuk, 328-as mellett, ellen, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 326-os mellett, ellen, tartózkodás, nagy, elfogadtuk, most, most nagyon jól, jól működnek együtt, 329-es a szóbeli módosítóval, Igen, elnézést kér az elnök. Először még a 327-esre kell szavaznunk mellette. 327-esre mellette kiszavaz. Ellene Itt tartózkodik, elfogadtuk. Most a 329-es következik, a szóbeli módosítóval kiszavaz mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 330-as mellett ellen tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk, a 330-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Mancano alcuni. Még néhány kollega nem szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 330-ast, 332-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Már majdnem a végén vagyunk, kollégák. 331-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 333-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 334-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 27-es tehát a 26-tal kapcsolatosan kérik az ellenőrzést, megnyitom a szavazást. Még valaki hiányzik, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 27-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a, a kettes módosító, kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Tehát akkor a négy, azt kéri Tanok kollega, ha egyetértenek, hogy tehát a jó szándéknak növekednie kell, a kávés szint pedig csökken, tehát akkor blogban szavazunk, elfogadtuk így. Következik a 30 es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Megint csak blogszavazás lesz a 2-es, 2-es, a deve es 8-as, 9-es és 14-es, hogyha egyet értenek. a 14-esig. Tehát akkor ezekre szavazunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk a 15-ös mellett ellen ellenőrizzük le. Megnyitom a ö, elektronikus szavazást a DEVE 15-ről. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Két kollega még nem szavazott. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Következik a FAM 1-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 30 A 31-es kompromisszummal kapcsolatosan részenként szavazunk első részre mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész arra, hogy for sexual and third countries. Tehát visszatérünk a 31-es mm, kompromisszum második részére. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 4-5. Tehát akkor a négyes ötöst együtt. A négyest és az ötösre együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A tehát a 31-es kompromisszum második részére kellene újra szavazni elektronikusan. Tehát a 31-es kompromisszum második részére, tehát akkor visszatérünk a 31-es kompromisszumra, és elektronikusan szavazunk a második részre. Ezt kérték. Eh, oké. Okay. Lezártam a szavazást. elfogadtuk. Tehát a 4-es, 5-ösre már szavaztunk. A 4-es, 5-öst elutasítottuk. A FAM 8-as következik mellette. Ellene ta tartózkodás elfogadtuk. Következni a 10-től a 14-esre Együtt szavazunk, hogyha egyetértenek mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk mindegyiket, 15-ös következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, Stiamo votando il quinto con provvedimento tehát akkor a 15-ösre szavazzunk elektronikusan. Kérem, hogy szavazzanak. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig szavazzunk megint csak együtt a 17-es, 19-es, 20 és 21-esre. Ha egyetértenek mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következik a 22-es. 22-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 23-as, 24-es 27-es, 29-es és 32-esről együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33-as, 34-es együtt, mellett, külön akarják? Jó, akkor a 33-asra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, 34-es mellett, ellen tartózkodás, ezt elfogadtuk. A zárószavazás, a végső szavazás, kiszavaz mellette, ellene, Jó, tehát akkor elektronikusan szavazunk. Lezárjuk a szavazást. Lezár, lezártuk a szavazást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 colleghi. Kedves kollégák! Folytatjuk a munkát. Colleghi, vi prego un attimo di silenzio. Egy perc csendet kérnék szépen, mert folytatni kell a munkánkat. Legyenek kedvesek. A 18-as napi rendi pont következik éves jelentés az emberi jogok témájában. Hát, thank you. Allora, alla, alla relatrice... A négy percet kap a jelentéstevő asszony, mert más témánk is van még. Mr. Galler. Thank you. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizottságunkat a DEVE felkérte arra, hogy egy véleménytervezetet dolgozzunk ki a saját kezdeményezésű jelentésről, amelynek tárgya a Latin Amerikával való fejlesztési együttműködés. A célunk az, hogy hozzájáruljunk a tárgyalási folyamathoz, amelynek a következő fejlesztési eszköz kidolgozása a célja 2000 20-ig tartó többéves pénzügyi keretre vonatkozóan feltárjuk az Európai Unió és a latin-amerikai térség közti együttműködés új csatornáit. Az AFET véleményének a fő célja az, hogy meghatározzuk a fejlesztési együttműködés irányait, tekintettel arra, hogy az EU egy globális szereplő és Latin Amerika fontos külpolitikai partnere. Politikai szempontból a Lisszaboni szerződés hatályba lépése a legfontosabb mérföldkő. Európa ugyanis saját hangját hallathatja már világ, a világ porondon, a fejlesztés együttműködés területén a célunk a szerződés 208-as eh, cikke értelmében az, hogy csökkentsük és hosszú távon számoljuk fel a szegénységet. A Lisszaboni szerződéssel a következetesség egy egy központi szerepe lett az együttműködésnek. Ez egy fontos előfeltétel, követelmény a bizottság számára is. És ebben a véleménytervezetben hangsúlyozom a latin-amerikai országokkal való kapcsolatok fontosságát, és azt, hogy az együttműködés új formáit is fel kell tárnunk, a latin-amerikai feltörekvő országokkal a fejlesztés együttműködési eszközön és az új partnerségi eszközön keresztül. Továbbá hangsúlyozom annak szükségességét, hogy ki kell bővítenünk az együttműködést az Európai Unió és Latin-Amerika között, hogy elérhessük a millenniumi fejlesztési célokat, különös tekintettel, ami a szegénység elleni küzdelmet illeti, és a munkahelyteremtést, valamint a társadalom peremére szakadt csoportok befogadását. A globális partnerség a 8-as millenniumi fejlesztési cél, ez kellene, hogy az együttműködési szakpolitika középpontjába kerüljön, és itt ki kell választani azon szakterületeket, amelyeken ezt végrehajtjuk. A befogadó növekedést kell előmozdítani. A 8-as, fejleszt, 8-as fejlesztési cél a partnerséget hangsúlyozza. A Mexikó, Brazília és Argentina az a három ország, ahol az EU fokozottan jelen van a fejlesztés tekintetében. Meg kell találnunk a közös nevezőket, hogy a szakpolitikai következetesség megvalósuljon, és a szakpolitikai célokat közösen váltsuk valóra. A tervezetemben hangsúlyozom azt is, hogy a regionális integráció milyen pozitív szinergiát eredményez az EU és latin-amerikai országok között. Vannak ugye különös, különböző régióközi csoportok. A két régió közti együttműködés is nagyon fontos. Az EU-lak csúcs, amelyre ugye 2013. januárjában Csillében kerül sor. A jelentés tervezetben hangsúlyozom azt is, hogy fontos az EU támogatása a latin-amerikai integráció előmozdításához, ugyanakkor rámutatok arra is, hogy hiányzik egy átfogó EU politika és regionális megközelítés a dél-déli együttműködést is támogatnunk kell, és egyértelmű iránymutatásokra van szükségünk a dél-dél közti együttműködés ösztönzéséhez. Ebben a tekintetben hangsúlyozom azt is, hogy el kell mélyíteni a párbeszédet különböző szinteken. Most pedig szeretném kifejezni hálámat kollégáknak, akik, azon kollégáknak, akik részt vettek aktívan a jelentéstervezet kidolgozásában, és módosítókat terjesztettek elő. Ezek a módosítók egyértelmű többletértéket jelentenek a dokumentumhoz, ezért nagy többségüket támogatom. 19 módosítás készült, és 8 szóbeli módosítás is jött ehhez a jelentéshez. Jó magam, négy módosítót terjesztettem elő, mert a szabályok értelmében egy véleménytervezet nem haladhat meg egy bizonyos szó számot, tehát ezen korlátok között kellett mozogjak. A módosítók különböző kérdésekre térnek ki, úgyhogy azt javaslom, hogy egyenként szavazzunk ezekről, kompromisszumos indítványok nélkül, és azt kérném, hogy megegyik meg, hogy rámutassak bizonyos problematikákra, amelyekkel nem tudok egyet érteni. Például a 11-es módosít, amit Ulrike Lunacek terjesztett elő, és ez egy új egyensúlyt akar teremteni, de nem tudok egyetérteni ezzel a javaslattal, ugyanis folynak a tárgyalások, vagy a megállapodásokat már aláírták, és én úgy gondolom, hogy megfelelő egyensúlyt tudunk teremteni, amely mindkét fél érdekét szolgálja. Ezzel kapcsolatban tehát a 12-es módosításra vonatkozóan például, amit Willy Mayer kollégánk terjesztett elő, ugyanezt mondhatom, nem értek egyet továbbá az ötös módosítóval, Willy Mayer tollából, aki a szociális kohézióról ír, és ez továbbra is a fejlesztési stratégia része kell, hogy legyen, és a szociális államról is ír ebben a módosítóban, és végül a tízes módosítót nem tudom elfogadni. Ez üdvözli azt, hogy regionális integrációs mechanizmusok jönnek létre, Például az alba szerepel ebben a jelentésben. Úgy vélem, hogy ez a módosítás nem támogatható. Zárásképpen szeretném felkérni a kollégákat arra, hogy vegyenek részt a jelentéstervezetről szóló szavazásban, amelyre jövő héten március 27-én kerül sor, a DEVE bizottságban pedig a tervek szerint április 24-én lesz szavazás. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, manendez úr. Két percben. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadónak, Andrikiene asszonynak ezért a véleménytervezetért, mert megítélésem szerint nagyon jól tükrözi a együttműködési politika stratégia jelentőségét. Továbbá szeretném megköszönni együttműködését, és Érülök annak is, hogy a titkárságát vette a különböző, jele, különböző módosításaimat, amelyeket eredetileg egy hiba miatt nem sikerült beilleszteni a jelentésbe, hogy ezek szóbeli módosító formájában jelennek meg. Általános értékelésképpen fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió meghatározza fejlesztési politikáját Latin Amerika irányába, és egy, koordinálni kell azokkal, akik ez, ennek alanyai, nevezetesen a latin-amerikai országok, latin-amerikai barátaink. Szeretnénk rámutatni arra, hogy nekik folytatniuk kell az integráció iránti erőfeszítéseiket, noha komoly nehézségekkel szembesülnek ezen az úton. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy a fejlesztési politika logikusan nyilván kiegyensúlyozottabb legyen. Sajnálom, hogy a bizottság javaslata, amely a az általános preferenciarendszer megreformálásáról szól, mm, figyelmen kívül hagyja azt a stratégiai jelentőséget, amelyet Latin Amerika bír az EU számára. Ugyanis jó néhány latin-amerikai országot megfoszt ezen eszköztől, amely kulcsfontosságú a fejlődésük szempontjából. Egy további módosításban pedig kifejezem megelégedésemet amiatt, hogy a Kolumbia, Peru és az Európai Unió aláírták a kereskedelmi megállapodásukat, mert ebben nagyon fontos elemek vannak, amelyek előmozdíthatják a két ország fejlődését. Ugyanakkor szeretném hozzátenni, hogy a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat fokozottabb erőfeszítéseket kell, hogy tegyenek, hogy egy társulási megállapodást tudjanak később elérni az egész andesi térséggel vannak komoly előrejelzések, amelyek arra utalnak, hogy 2015-ben Kína túl lépi az Európai Uniót, és Latin Amerika első számú kereskedelmi partnerévé válik. Ez pedig arra kellene, hogy ösztönözzön bennünket, hogy további erőfeszítéseket tegyünk, és növeljük együttműködésünket és jelenlétünket a latin-amerikai kontinensen, hogy megelőzzük Kínának ezen lépését. Hangsúlyoznom kell természetesen azt is, hogy rendkívül fontos minél hamarabb egy társulási megállapodást kidolgozni a Mercosurral, mert ezáltal az együttműködés mindenképpen fokozódik az EU és Latin Amerika között. Ennyi lett volna részemről, és még egyszer köszönöm az előadó eh, megértését, és még egyszer gratulálnék neki ehhez a munkához. Köszönöm, elnök úr. Grazie, il collega Sala. Köszönöm szépen. Franca kollega kettő percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak ezért a munkáért. Azt hiszem, hogy egy olyan pillanatban, amikor az Európai Unió egy nagyon mély válságon megy keresztül, a latin-amerikai országokkal való stratégiai szövetség gyakorlatilag ugye az ENSZ tagállamának ez szinte egy harmadát teszi ki. Nagyon fontos ez a világméretű GDP szempontjából is kollégám ugye kifejtette, hogy a menetrend szempontjából melyek a fontos kérdések, amelyek foglalkoztatnak bennünket, a két térséget. Egyeztetnünk kell álláspontjainkat, és a, egyeztetnünk kell álláspontjainkat a globális kihívások tekintetében is, és javítani kell az együttműködést. A latin-amerikai szakpolitika nagyon fontos, és szeretném kifejezni azt, hogy frakciónkat aggasztja az, hogy egyes közepes jövedelmű országok már nem részesei a fejlesztési együttműködésnek, a fejlesztési eszköznek. Remélhetőleg ez a szakbizottság Andrikiene asszony jelentésén keresztül nagyobb egyensúlyt tud teremteni a két térség közti együttműködés érdekében, mert ez mindenképpen fontos, és szerintem ezt Andrikéni asszony kitűnően tükrözi ebben az elénk terjesztett jelentésben. Molte grazie. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a jelentéstevő asszonynak. Visszaadom a szót, hogyha kiegészítést akar még elmondani. Nem? Jó, akkor szeretnék emlékeztetni, hogy március 27-én lesz a szavazás. A következő napi rendi pont Robert Gubász kollega jelentés tervezete. Mm, milyen márral kapcsolatos jelentésről van szó? Mm. Le, le passo immediatamente la parola. Robert Goebbels úr kap szót azonnal. Köszönöm, elnök úr. Első alelnökként Langen kollégát és képviselem nem tud jelen lenni ma. Első alkalommal küldött az EP parlamenti delegációt Myanmarba, és, és ez eh, Tainseng eh, új elnök nyitásának volt köszönhető. Az összes találkozót nem kívánom ismertetni, természetesen találkoztunk az ország elnökével, a két kamara elnökével, és egy sor miniszterrel, valamint volt alkalmunk több mint egy órán keresztül Aung San Suu Kyi asszonyal is találkozni, aki, mint tudják, nem csak béke Nobel-díjas, hanem a Szaharov díj tulajdonosa is. Ebből az alkalomból a Lédinek, ahogy őt hívják, átadtuk Martin Schulz elnök meghívását, hogy a közeljövőben látogasson el az EP-be, hivatalosan vegye át a díját, és főleg, hogy beszéljen hozzánk. A Myanmari hatóságok olyan folyamaton mene keresztül, amely emlékeztet Gorbacsov úr perestroikájára. Először is megválasztották a parlamentet, szenátusfélét és képviselőházfélét, ezek a választások nem voltak túlságosan demokratikusak, mert már a szakotmány szerint a hadsereg a mandátumok 25%-át magának tartotta fenn a két gyülekezetben, parlamentben, és a kormánypártok 80%-át a mandátumokat megszerezték a két képviselőházban, és Aung San Suu Kyi asszony pártja egyébként bolykottálta a választásokat. Azóta úgy tűnik, hogy közeledés volt Tanzan elnök és a Lédi között, mert eh, legalábbis nyilvános beszédeiben sok szó esik a nyitásáról, az elnök nyitásáról. Körülbelül 6000 politikai foglyot szabadon bocsátott a rezsim, sőt, még tűzszünetet és béke szerződést is próbál kötni a különböző kisebbségekkel. Körülbelül hat éve folytatnak ezek a kisebbségek háborút a központi rezsimmel. Néhány előrelépés volt e területen, de még nem zárult le a folyamat. Április 1-én új eh, választások lesznek, 48 mandátum sorsáról van szó. 48 eh, hely az alsóházba, ez a legfontosabb, vagyis 40 az alsóházba és 8 a felsőházba. A 48 eh, mandátum azért üresedett meg, mert parlamenti képviselőket minisztereknek neveztek ki, és Franciaországhoz hasonlóan miniszter nem lehet parlamenti képviselő. Éppen ezért pótválasztásokat tartanak. Anszungszi asszony jelölt, és az ő pártja is jelölteket állított 48 választókerületben, ahonnan új képviselőket kell választani. Természetesen a kormány pártnak és más pártoknak is vannak jelöltjei. Aung San Suu Kyi asszonynal találkoztunk, és arról számolt be nekünk, hogy az az érzése, valószínűleg szabadok lesznek a választások, mert nemzetközi megfigyelők is érkeznek. Érdekes megjegyezni, hogy a különböző megbeszéléseinkkel mindig megkérdeztük, hogy miért nem akarnak önök külföldi megfigyelőket, de a múlt héten végül is az ASEAN ország megfigyelőit és USA beli és EU beli megfigyelőket is úgy döntött a rezsim meghív, nagyon gyorsan megfigyelő missziót állítunk össze, felhasználjuk az EU régióban lévő követ, nagyköveteit e célból, de mindenképpen el akarjuk fogadni ezt a meghívást. Most pedig rátérnék a legnagyobb problémára. Lian már még nem tökéletes demokrácia, még messze van ettől. De azzal, hogy a lédit szinte biztos, hogy megválasztják, és valószínűleg még a hívei közül sokakat, új belső ellenzék lesz a parlamenten belül, és ez biztosan meghozza a gyümölcseit. 161 politikai foglyot még nem bocsátottak szabadon. A 161 politikai fogoly reméljük minél hamarabb szabadlábra kerül. A legfontosabb dolog a szankció kérdés, amelyeket az EU vezetett be az USA után, a régi rezsimmel szemben. El kell mondani, hogy az én szerény véleményem szerint, de ez az összes EU-beli tagállam nagykövetének is a véleménye, akikkel egyébként velük vagy Tajlandon, Tájföldön találkoztunk. Véleményük szerint még nem nagyon volt ennek a szankciónak hatása, és a tábornokokat főként azt kell megállapítani, hogy nem zavarta a tábornokokat. A régi elnök új fővárost hozott részre, létre, egy kicsit Ceausescu-szerű politi- palotát épített, mint Ceausescu bukaresti palotája, de itt vannak paloták, minisztériumok, kicsit már Kína természetben szállodák, ezeket autóutak kötik össze, tízszer tíz sávos, elképzelhetetlenül széles autóutak, és mindez 4 milliárd dollárba került, csinos kis összeg. A tábornokoknak nem volt pénzhiányuk soha. Soha sem az őrült építkezések, sem egyéb célokból, vagyis fegyverek vásárlására sem hiányzott a pénz. Kínában, Indiában, nagyon sok más országban szerezték be a fegyvereket. A gyémánt embargó, gyémánt eladási embargó, most már befejezem, ez sem volt hasznos, másodlagos hatása a burmai textiliparra volt, mert a az általános preferencia rendszerekből nem hasznosult az Európa fele történő eladásokban, a 400 ezer alkalmazottból most már csak 80 ezer maradt, vagyis több mint 300 ezer burmai asszony elvesztette a munkahelyét, miután az amerikaiak és az európaiak bevezették az embargót, és néhány civil szervezet az úgynevezett kényszermunka ellen kampányt folytatott. Végül is ennek következtében elbocsátások voltak, és a bizottság egyik tisztviselője szerint a nők közül nagyon sokan eh, nem tudtak mást választani alternatívaként, mint a prostitúciót. Éppen ezért érdekünkben áll minél gyorsabban eh, feloldani a szankciókat, annál is inkább, hogy újjáépítés folyik az országban. És a most születőben lévő gazdaság Kína, Tájföld, Hongkong, Dél-Korea, Vietnám, és India kezébe van. Ők ott vannak mindenütt, jelen vannak, az a kis textilipar, ami még maradt, az ő kezükben van, egyetlen egy európai cég van még jelen, és úgy gondolom, hogy mindent meg kellene tennünk azért, hogy legyen eh, rendszeres eh, kereskedelmi kapcsolat adásvétel ezzel az országgal, ne csak a kőolaj szintjén, a Total meg a Chevron mindig is ott maradtak, és pénzt hoztak a tábornokoknak. Köszönöm. lelnök úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a norvég miniszter 11 óra 20 perckor érkezik. Most Lakbiller kollega nő kapszott és Gomes kolléganő kettő-kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretem volna az elnökök értekezletének köszönetet mondani, mert az Emberjogi Bizottság elnökének nekem megadta a lehetőséget, hogy elkísérjem ezt a delegációt. Nem akarok most mindent megismételni, amit Göbölc úr már elmondott, de a három reform folyamat a gazdasági, a politikai és az etnikai konfliktus rendezése terén főleg az emberi jogok helyzetére szeretnék kitérni. A gazdasági körülmények öt égbe kiáltóan rosszak, Hallottuk, hogy a lakosság 95%-a vidéken nem rendelkezik elektromos árammal, áramellátással, a gyermekek alultápláltak, emberi jogi szempontból tehát fontos ennek a helyzetnek a javítása. A politikareformok terén pedig valóban létrehoztak egy parlamentet, megpróbálnak demokratikus struktúrákat felépíteni, ugyanakkor a 2008-as Myanmari alkotmány a katonaságnak mindenféle jogot biztosít sőt ez még lehetővé is teszi számukra azt, hogy a, jog, a jogon túllépve rendkívüli állapotot hirdessenek ki. Az összes miniszter egy kivételével korábban a katonasághoz tartozott, az egyetlen, aki ez, akiről ez nem elmondható, vele tulajdonképpen nem tudunk különösebben jól tárgyalni. Ő az EU listáján szerepel egyébként, különböző korrupciós ügyekben is gyanúsított. Kérdés tehát, hogy ezek a reformok mennyire fenntarthatóak. Kérdés, hogy a katonaság, amely, amilyen belül ugye vannak reformerek és vannak a kemény maghoz tartozók, Kérdés, hogy a kemény maghoz tartozóak végignézik, hogy mi történik a reformokkal, milyen eredményekre vezetnek, és elveszítik az idő elmúlásával az előjogaikat, a kiváltságaikat. Tehát nagyon szoros figyelemmel kell követnünk ezt a kemény magot. Hallottuk, hogy van egyfajta reform hajlandóság, ugyanakkor azt is beismerték, hogy gyakran nincs elég szakértelmük ahhoz, hogy előmozdítsák ezen reformokat. Az emberi jogok szempontjából az EU szankciói kapcsolódnak ahhoz, hogy az összes politikai fogvatartottat minden feltétel nélkül szabadlábra kell helyezni. Láttuk, hogy sokakat szabadlábra helyeztek, de gyakran azzal a feltétele, hogy politikai szerepvállalásba ne bocsátkozzanak. Tehát valamilyen fajta nyitás történt a sajtó esetében is ugye több a szabad orgánum, de láthattuk, hogy sok európai újságírótól még mindig megtagadják a vízumot, úgyhogy kénytelenek turistaként oda utazni, mert nem bíznak a sajtószabadságban. Van most egy törvény, amely lehetővé teszi a szakszervezetek létrehozását, ez is pozitív önmagában, de továbbra is létezik a kényszermunka. Nem úgy, mint ahogy Göbölsz úr mondta, ez nem csak a textil vállalkozásokban létezik, hanem az igazság az, hogy már az egyetlen olyan ország, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet rendszeresen elítél, mert lehetővé teszik a kényszermunkát. Az etnikai kisebbségekhez tartozók a katonaság számára végeznek kényszermunkát. A Nemzeti Emberjogi Bizottságot is létrehozták, és ezt az Európai Unió támogatja is, támogatja, hogy valóban egy független intézményé váljon. Ez is pozitívum. Végezetül, ami az etnikai konfliktusokat illeti, valóban örvendetes, és egyébként a norvég kormány, amelyről amelynek nem sokára meghallgatunk, támogatja ezt a folyamatot. De azt is meg kell jegyezzük, hogy a a Karin térségben a legsúlyosabb konfliktusnál igazából nem tapasztalhattunk komoly előrelépést, és az onnan érkező jelentések is nem különösebben pozitív hangvételűek, úgyhogy emberjogi szempontból elhamarkodottnak tartjuk a szankciók felfüggesztését, mert így gyakorlatilag kiadunk a kezünkből egy nagyon fontos eszközt. Meg kell várnunk a választásokat, azt, hogy a politikai foglyokat szabadon bocsássák, és az összes etnikai csoporttal fegyverszünetet kell kötni. Máskülönben felfüggesztjük a szankciókat anélkül, hogy gyakorlatilag elértünk volna valamit. És akkor Gomes kolléganőtől kérem, hogy nagyon rövid legyen, mert az ajtó előtt vár a miniszter. Egy olyan ország, amely régóta foglalkoztat, és ezt önök is tudják. Úgyhogy egyetértek azzal, amit Biller kollega mondott. Biztatnunk kell ezt a nyitást, ezt a folyamatot. Itt ugye a demokrácia felépítéséről van szó, de ez egy, ez egy hosszú távú folyamat. Ugyanakkor biztatnunk kell ezt a lépést, ezt a nyitást. És ebben az értelemben úgy gondolom, hogy körültekintve kell legyünk. Valóban meg kell találjuk a módját annak, hogy hogyan tudjuk megfigyelni a választásokat, anélkül, hogy ne kérdőjelezzük meg a mi standardjainkat a választásokkal kapcsolatban. Ez nyilván nem vonatkoztatható az ottani áprilisi választásokra. Most kaptuk meg a meghívást, az egész folyamatot nem tudtuk nyomon követni, és egyébként is nagyon problematikus maga az egész folyamat. Tehát valamilyen úton, módon, talán a nagykövetségek felhasználásával meg kellene találnunk a lehetőséget, hogy hogyan kövessük nyomon az eseményeket, ha bár itt nem tisztán demokratikus választásokról van szó. De azért reméljük, hogy a nyitást lehetővé teszik. Óvatosnak kell lennünk, nem szabad kiadnunk a kezünkből ezen eszközöket, és a benchmarkok mellett is ki kell tartanunk. Én azt szorgalmazom, hogy a kereskedelmi szankciók egy részét függesszük fel, mert úgy vélem, hogy ezek inkább negatív hatást váltottak ki, mint pozitívat. Ugyanakkor összekötni ezt egy egyértelmű feltételrendszerhez, és ezt az összes vállalatra vonatkoztatni kell a saját európai vállalkozásainkra, tehát fel kell lépniük a korrupció elleni küzdelemben, és a célirányos szankciókat meg kell tartanunk, azért, mert politikai területen és az emberi jogok területén nem történt előrelépés. Természetesen a foglyokat szabadlábra kell helyezni, és békés, békésen kell rendezni az etnikumokkal kapcsolatos konfliktusokat. És a kényszermunka beszüntetése is egy egyértelmű feltétel. Tehát azt hiszem, nagyon ügyesnek kell lennünk, nem szabad, hogy elveszítsük az eszközeinket, egyértelmű benchmarkokat és feltételeket kell a politikánkban meghatározni. Ez persze nehéz, de meg kell tennünk, és tényleg úgy hiszem, hogy az ottani civil társadalom most kezd kibontakozni, és támogatnunk kell őket. Ez nagyon fontos a fellépésünk során, aktív támogatást kell nyújtanunk, és ezért ez a misszió rendkívül hasznos volt párbeszédet kell folytatnunk a burmai civil társadalommal, hogy jobban kibontakozhassanak. Aung San Suu Kyi-vel is, csodálom őt, de úgy gondolom, hogy az a tény, hogy éveken keresztül elszigetelték, ez is némileg korlátozza azt, hogy hogyan vélekedik a ténylegesen eredményes lépésekről. Tehát előre kell mozdítanunk a folyamatot a megfelelő irányba. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Kint vár a norvég miniszter. Egy kis késésben vagyunk, úgyhogy már csak az udvariasság kedvéért is mindenképpen be kell engedni a minisztert, és ez egy nagy öröm számunkra, hogy fogadhatjuk őt.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 elnézést szeretnénk kérni a miniszter úrtól a késésért. Még egyszer ismételten elnézést kérünk. És azonnal áttérünk az eszmecserére Sztör miniszter ural, aki a norvég külügyminiszter. Az északi sarkvidékről, többek között az Oroszországgal való együttműködésről, valamint az energiáról és az erőforrásokról lesz szó továbbá az arab tavaszról és a közelkeleti fejleményekről. Üdvözlöm szívélyesen a miniszter urat, de itt van Padekop Galahan képviselő úr is a delegáció részéről. Vele voltunk Svájcban. Tudom, miniszter úr, hogy önnek nagyon sok a munkája, nagyon szoros a programja, és éppen ezért nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljött. A miniszter úr februárban a közel-keleten tett látogatást, aztán Eston asszonyal is találkozott, és eszmét cseréltek az északi sarkvidékről. Tegnap pedig Eston asszonynal a nemzetközi donorokkal kapcsolatos feladatokról volt szó, itt a palesztin hatóságnak nyújtott segítségről, támogatásról volt szó, valamint ugye a különböző földrajzi, demográfiai fejleményekről el kell ismerni a norvég kormány jelentős szerepét annak érdekében, hogy a közel-keleten a békét és a stabilitást biztosíthassuk. Nagyon érdeklődők vagyunk, szeretnénk tudni, hogy hogyan is gondolkodnak a Oroszországgal való együttműködésről, az energiáról, az erőforrásokról, az arab tavaszról, mik lesznek a Magreb országokban az arab tavasz fejleményei a jövőben, mi, mi várható. Gallagher kollégának adnám meg először a szót, ő is szeretné üdvözölni a miniszter urat. Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy a parlamenti delegáció elnökeként az EP Norvégia parlamenti delegáció elnökeként alkalmam van arra, hogy üdvözöljük itt Store miniszterelnököt, Természetesen szoros politikai, gazdasági kapcsolatok vannak az EU és Norvégia között. Nagy megelégedéssel nyugtázzuk azt, hogy a, az EEA jogszabályokat Norvégia betartja, és szeretném azt is elmondani, hogy milyen jó tapasztalatunk volt a találkozók során, itt Brüsszelben és Norvégiában, rendszeresek ezek a találkozók, és az Európai Gazdasági Térség keretében is gyakori találkozók vannak. Az EU kapcsolatokban Norvégia igen fontos szerepet tölt be, és az EA folyamatot mi is figyelemmel keserjük. Elolvastam a jelentést, nem hiszem, hogy túl sokan elolvasták, de ez nagyon hasznos volt. Ezt meg fogjuk vitatni, és május végén fogunk erről egy joganyagot elfogadni. A parlamentet nagyon is érdekli, milyen fejlemények vannak az északi sark térségében, és szívesen folytatunk párbeszédet Norvégiával e témában. A stratégiát, a kiadó stratégiát elolvastuk, és vágyuk Norvégia támogatását, vagyis azt, hogy az északi sarki tanácsban állandó megfigyelői státuszt kapjunk, ez a kérdés még nyitott. Május 12-én tavaly Grönlandon ült össze az Északi Sarki Tanács és az EA Közös Parlamenti Bizottság oszlói ülésén is ott voltunk, valamint tavaly áprilisban, amikor állásfoglalást fogadtunk el az északi sarkkal kapcsolatosan fenntartható EU politika mellett szól ez, ami az északi sarki térséget illeti, ezt tavaly januárban fogadták el. Az északi sarki kutatáshoz eh, nagymértékben hozzá járul eh, Norvégia. Találkozni fogunk két hét múlva a térség parlamenti képviselőivel, beleértve Izlandot is. Végül is elnök úr, Norvégia kulcsfontosságú partner energiaügyekben, és földgáz és olajszállító az EU számára. Tudjuk, hogy milyen szerepet játszottak az észak-afrikai közelkeleti események kapcsán és Szívélyesen üdvözöljük és köszönjük a brüsszeli látogatást. Köszönöm, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm kollégák, hogy meghívtak engem. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Szimbolikus, hogy egy norvégiai egy norvég miniszter Észak-Európáról és Észak-Afrikáról fog beszélni. Anna Lin termében vagyunk, a róla elnevezett teremben, régi barátom, hogy tisztelettel adozunk az emléke előtt. Szeretnék beszélni az északi sarkörről. Ez egyébként politikai kifejezés, nem földrajzi, ez a távoli észak kifejezés. Az észak, van Észak-Európa, és ott van a világ, a föld északi része is. Először is szólnék néhány szót az EU-Norvég kapcsolatokról. Köszönöm Galler úr az erőfeszítéseiket és az előadott információt. Ismerik eh, az építőköveit a kapcsolatnak. Nagyon közel állunk egymáshoz. Norvégia nagyon sok különböző megállapodás keretében eh, működik együtt az EU-val. Ezek közül az egyik legfontosabb az Európai Gazdasági Térséggel kapcsolatos megállapodás. Ez szabja meg a kereteit a mi integrálódásunknak. Norvégia Európa ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere. Kis országokat képviselek, de Japán és India előtt állunk ettéren. Fontos ez a kapcsolat. Schengen részei vagyunk, a kutatóprogram résztvevői, a biztonsági és külpolitikai együttműködés részesei, stb. Norvégia szolidaritást vállal az új tagállamokkal, a Norvégia EEA támogatáson keresztül a gazdasági szociális fejlődés támogatása cél. 2014-ig Romániával kötöttünk megállapodást 1,8 milliárd euró 2009 és 2014 között. Ez az, ami a jólétre, a civil társadalomra, a demokráciára és különböző programokra költünk ennek jegyében. A belső piac részesei vagyunk, üdvözöljük a Norvégiában dolgozó EU állampolgárokat. Egyfőre jutó, egyfőre elosztva Körülbelül 300 ezeren dolgoznak nálunk, legalábbis ez egy tavalyi adat a gazdaság, európai gazdasági térségből. Szó volt, Galero szólt a jelentésről, az EU-Norvégia megállapodásokról szól, minket eh, ugyanúgy érdekelnek az EU tagállamok, mint ahogy önöket a mi országunk. Az elmúlt 20 évet foglalja össze a jelentés, a gazdasági fejlődés, stb. Az energiapartnerséget is kiemeljük. Öttinger biztosan ma reggel találkoztunk. 20%-át szállítjuk az EU földgázának, és hosszú távon kívánjuk ezt megtenni, valamint a megújuló erőforrás erőfeszítésekhez is hozzá kívánunk járulni, ahogy ezt a saját országunkon belül is megtesző. Hölgyeim és uraim, 2008-ban hasonló bizottságnál jártam, amikor a távoli éjszak szintén a nap napirenden volt. Prioritás ez a kormányom számára, és 7 éve vagyok ezen a poszton. Úgy látom, hogy nagyon sok kormány érdeklődik ez iránt mindenütt a világon. Voltam Texasban, azután Japánban, Kínában beszéltem erről, a világ észak felé tekint, mert észak összeköti a világot. Ennek különböző dimenziói vannak. Amikor kiemeltük, hogy miért prioritás ez Norvégiának, akkor ezt úgy tettük meg, hogy három változást emeltem ki. Amikor az irodámban ülök, akkor keletre, nyugatra, délre tekintek, ez stabil kereteket jelent, de ha északra nézek, akkor ez nem stabil. Ott van a klímaváltozás, és az északon, északi térségen látjuk legjobban a klímaváltozás, ott csak 4 millióan élnek az északi sarköltől északra, de ez a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek központja új közlekedési utak nyílhatnak meg, új erőforrások, és közben nagyon érzékeny a klíma. Ashton is járt erre, és nem volt, nem volt már jég. A fjordokat ilyenkor, ebben az időszakban még jég fedi, de nem volt már jég, és Svoldbardban 10 fokkal magasabb volt az átlag hőmérséklet a múlt hónapban, mint általában, és hideg volt, hideg volt a tél sok helyen Európában, mert az északi sarknál változnak a természeti viszonyok. Erőforrásokról volt szó, és ott van Oroszország. Oroszország szomszéd, ott is az elmúlt húsz évben sok változás volt, és még mindig változások vannak, úgyhogy ez mind a változások jegyébe tartozik. Milyen jogi politikai kereteknek kell eleget tennünk, figyelembe véve ezt a megnövekedett figyelmet a távoli észak felé. Négy éve, amikor először beszéltem erről, akkor felmerült, hogy van-e jogi vákum északon, mert a politikusok, a kormányok, parlamentek kell, hogy ismerjék a jogalapokat a döntéshozatalhoz. Úgy gondolom, nagyon sok dolog változott. 2008 májusában a partmenti eh, államok elfogadták a grönlandi nyilatkozatot, és eh, megállapodtak abban, hogy a tengeri jogi egyezmény, ENSZ egyezmény a jeges tengerre, északi jeges tengerre is eh, kiterjed. A sarkörön jég van, de itt Oroszország, Kanada, az USA, Dánia, Grönlandal és Norvégia, ezek tetrekész államok, és világosá tettük a bizottság 2008-as közlemény kapcsán a hivatalos dokumentumok, EU intézmények deklarációi alapján elmondtuk, hogy megvan a politikai jogi keret az északi sarkkal kapcsolatosan. Itt nagy egyetértés van, és nincs most verseny az északi sarkér. Terra nullus, terra nullus, vagyis aki először odaér, az fog majd kitermelni, de képzeljük el, ott leveg a az orosz zászló az északi sarkon, közben mi már 1911-ben kitűztük a zászlónkat a déli sarkra, és mégse vált eh, Norvégia déli sark. Tehát az, hogy ott van az orosz zászló, ez jogilag nem eh, változtat semmit, és az oroszok sem így tartják. A különböző államok között van némi harc a licencekért, de ez nem joghézag Tavaly megállapodtunk a tengeri határokról, a jeges tenger és a Barenc tenger elválasztó határokról, tengeri határvonalakról. Ez jó kiinduló pont, hogy megvannak az elvek és a keretek. Ez a régió eh, az ismeretekkel kapcsolatosan még felderítésre vár. A kutatást, a tudást, ismereteket, az alkalmazott ismereteket kell alkalmaznunk, hogyan foglalkozunk például a 78-as szélességi fognál itt 50% nemzetközi tulajdonú, a kutatóintézeteket illetően, és egy sor ország, több és több nörvég intézmény is ott működtet kutató állomásokat. Politikailag hogyan járunk el északon? A nemzetállamok felelősséget vállalnak, de ott van az északi sarki tanács, ez egy cirkumpoláris testület, a az északi sark kérdésével foglalkozik. Tíz évvel ezelőtt az volt a gond, hogy senki nem tudta, hogy mi is ez az északi sarki tanács, de most azt kell nézni, megnézni, hogy a különböző érdekeket hogyan kezeljük. Grönlandon megállapodtunk abban, hogy az északi sarki tanácsnak lesz egy állandó titkársága Norvégiában, ez lesz az együttműködés központja, és megnézzük, hogy az állandó megfigyelői státuszokat hogyan lehetne kezelni. Az EU szintén kért ott egy állandó helyet, és mi Norvégia oldaláról ezt a kérelmet támogatjuk. Majd még erre visszatérek. A klímaváltozás, a több éves jégtakaró olvadás, és a jeges tenger 45 ezer négyzetkilométerrel csökken 2000, vagyis 1979-től 2006-ig. Mennyit jelent ez? Ez évről évre történik, és ez hatalmas területet jelent. A klímaváltozással foglalkoznak a laboratóriumok, egyre több hírt kapunk, és az IPPC számára a hóolvadása, jégolvadása, az óceánok reagálása és a meteorológiai változások mind kulcsfontosságúak. Az EU hozzájárul az északi sarkkal kapcsolatos kutazáshoz a hetes keretprogramban, különböző pontok szerepelnek ebbe, és különböző projektek vonatkoznak ennek kutatására. A másik, a nemzeti erőforrások hozzáférhetősége. Vannak, akik azt mondják, hogy 13%-a az olajnak és 30%-a a gáznak ott található a Földön, ez több milliárd dolláros potenciált jelent. A Barents-tenger illetően is már a kitermelés az EU felé igen jelentős, és a szállítás. Yokohama és Rotterdam között 40%-os időmegtakarítás lehetséges, hogyha a tenger hajózhatóvá válik. Erről több ismeret szükséges még. Mit jelent ez a szállítás közlekedést? 2010-ben négy hajó haladt át itt ezen a szoroson, majd 2011-ben 38, 18 ezer hajó halad át a Suezi csatornán, tehát ez azt jelenti, hogy még ettől távol vagyunk. Ez most indult be, és nyáron egész Ázsiáig lehet hajózni, Ázsiából Európában vitorlázgatni, de a kereskedelmi, cirkáló, olaj- és gázszállító forgalom elképzelhető. Vannak hallgazdaságok, akvakultúra, potenciál rejlik ebben az emberiség számára, hogyha megfelelően aknázzák ki. Ezen kívül itt van a tengeri biokutatás, megnézik, hogy a mélységekben milyen anyagokat lehet a gyógyszeriparnak és egyéb célokra felhasználni, a mélységekből kiaknázva. Ha vannak erőforrások, kereskedelmi utak és igény, akkor ezt alkalmazni fogják az emberiség történelme mutat erre példát. De Most a kontinentális talapzatot illetően, amikor mi licencet adunk, engedélyt a fejlesztésre, akkor ezek szabadok, nemzetközi kulcsfontosságú szereplők ezeket felhasználhatják. Az én általános álláspontom az, hogy én is uraim, hogy a távoli éjszakon a tagállamoknak, az EU-nak, Norvégiának közösek az érdekei, például a Barents tengeren, ami az erőforrásokat illeti. Norvégia eh, hosszú távú gázpartnersége ezen keresztül biztosítható. Az infrastruktúra eh, kiépítése rendkívül fontos, és ez nagy eh, összekötetést jelent az EU-val. Amikor önök a klímavitákról és a 2050-es energia beszélnek, akkor ezt figyelembe veszik, az energiát előre meg kell tudni jósolni, vagy biztosítani kell, és mi a saját és az önök programjait figyelemmel kísérjük például a nyersanyag biztosítási programokat, és a norvégok részt vesznek az EU kutatási programjaiban. Az az álláspontuk a távoli éjszakot illetően, hogy használjuk ki a lehetőséget, de a kockázatokat békésen próbáljuk elhárítani, és a jelmondat itt távoli éjszak, de alacsony fokozatú kockázat szükség van a jelenlétre ahhoz, hogy biztosítsuk mindazt, hogy a hajózás szempontjából kezeljük, irányítsuk a dolgokat, de katonai szempontból is. Itt viszont nincs nagy feszültség. A harmadik szövetségesünk Oroszország 50%-át birtokolja az erőforrásoknak és a partvonalnak. Így ez azt jelenti, hogy a északi sarki politika alakításában részt vesznek. Régen hidegháború szintér volt ez a térség, de szerintem a mi mentális teng térképünket kell aktualizálni. Annak idején ezt a hidegháború alakította. Most viszont az új tényekre kell odafigyelni, legalábbis Norvégia számára mi NATO tagok vagyunk, szomszédunk Oroszország, úgy látjuk, hogy közben az északi sarkör vidékén nagyon sok közös érdekünk van, és együtt kell eljárni. 1990-ben 200 kilométeres határunkon, itt két határállomás volt, 5-8 ezer határátlépés volt, és ez hasonlított az észak-koreai, dél-koreai határhoz, de közben Növekedett a forgalom, 2005-ben 100 ezer határátlépés volt, 2011-ben 200 ezer, és 2014-re 400 ezeret jósolunk. Ez azt jelenti, hogy normális kapcsolatokat kívánunk fenntartani Oroszországgal. Ez mikor történik meg? Hiába nézek az órámra, ehhez idő kell, ehhez tiszta környezet kell, tárgyalások, megállapodások, civilizált hozzáállás. Orosz diákokat fogadunk, és 40 éves tárgyalások után sikerült a határkérdéseket rendezni 1826 óta van szárazföldi határunk, és tengeri határunk 2011 óta. Most még nem tudjuk, hogy mi történik majd Oroszországban, a, milyen lesz az átmenet, hogy alakul a politikai élet. Mi következetesen reagálunk erre. A mi álláspontunk mindig képviselhető lesz, és egyébként várom a kérdéseket, ami a az északi sarki térséget illeti, még mielőtt áttérek Észak-Afrikára. Egy dolgot mondanék még. Humboldt Egyetemen Berlinben beszéltem néhány évvel ezelőtt erről a témáról, és ott egy professzor azt mondta, hogy miniszter úr érdekes volt, amikor a távoli északról beszélt, mert számomra Schleswig-Holstein számomra a távoli észak. Ez egy új központ a geopolitikai érdekeket figyelembe véve, a politikusoknak, felelős demokráciáknak ezt biztonságosan kell kezelniük. Most pedig Európára és Észak-Afrikára térnék át. Létezik egy adhok bizottság, amely az egyedüli formális bizottság, amelyben mind a palesztinek, mind az izraeliek részt vesznek, mint tagok. Arra van szükség, hogy erőteljes intézményeket hozunk létre, és a fenntartható gazdasági növekedést segítsük. Itt úgy gondolom, hogy két ö, folyamatról van szó. Az egyik fentről lefele ö, ö, menő folyamat, amely az oszlói szerződésen alapul, amelyet jelentős mértékben támogatnak az Egyesült Államok is, de ez a folyamat, tehát a fentről lefelé folyamat, ez leállt, ez nem működik, sehová sem vezet. Norvégiának viszont az a feladata, hogy alulról felül, felfelé építse fel az intézményeket, hogy a gazdasági átmenetet segítse, hogy olyan intézményeket hozzon létre, amelyek működtetik az adott államot. És hogyha az állami intézmények már ott vannak, felállnak, akkor ők tudják működtetni az intézményeket. Tehát nagyon sok rossz hírem is van, de nagyon sokat értünk el az intézmények építésével a palesztin oldalon. A ENSZ, az IMF és a Világbank is részt vesz ebben a folyamatban, hogy egy modern államot hozhassanak létre. Ezeket az különböző intézményeket már arról értesítettük, hogy a palesztin hatóság szinte azon a szinten áll, hogy egy államot hozzon létre. Itt természetesen a biztonsági, gazdasági, pénzügyi helyzetet is tanulmányozni kell, és meg kell erősíteni majd a palesztin, palesztin bankokat is. Ezzel egy időben a palesztin hatóság nem tud működni most még a donorok támogatása nélkül. A palesztin hatóság és a miniszterelnök is erőteljesen foglalkoznak ezzel a témában, nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy a gazdaság fejlődjön, de most még igazából nem tudnak megfelelő módon működtetni a gazdaságot, a foglalkoztatás terén ugyanez a helyzet, és akkor nem lehet természetesen egy gazdaságot működtetni, hogyha útlezárások vannak, úttorlaszok vannak, hogyha gátolva vannak minden területen. Éppen ezért kell alulról fel, felfelé felépíteni ezt a rendszert, és a az ENSZ is ö, támogatja, ö, finanszírozza a ö, munkálatokat, de tegnap is elmondták azt, hogy le fognak állni a finanszírozással, és ez természetesen rossz ez a palesztinok számára is. Éppen ezért folytatni kell ezt a munkát. Az Európai Unió a legnagyobb donorja a palesztin hatóságnak. Tegnap megegyeztünk a donorokkal, Fájel elnök két milliárd dollárról egy milliárd dollárra módosította a, ezeket az összegeket, aztán struktúrális reformokra lesz szükség Palesztinában is, csak úgy, mint más országokban felesleg, az IMF-hez nincs hozzáférésük, tehát az IMF nem finanszírozza, nem támogatja ezeket a az erőfeszítéseket, tehát világos, átlátható, működő mechanizmusokra van szükség, amelyek működnek, és ezeket el kell a politikától határolni, és természetesen a bizottságunk is a mandátumának megfelelően jár el, Izraelnek is joga van védeni magát, el kell természetesen, ha az erőszakos cselekményekkel kerül sor, azokat el kell ítélni, el kell ítélni a rakétatámadásokat, a nemzetközi jog mentén kell eljárni. Ezek azok a célkitűzések, ezek a közös célkitűzések az intézmények kiépítése terén. Ami az arab tavaszt illeti, ezeket a fejleményeket is szorosan követjük, és a történelemben az első olyan valódi felkelés, amelyet alulról kezdtek, Természetesen meg kell nézni, hogy milyen típusú demokráciát szeretnének majd kialakítani, tehát egy alulról indult felkelésre, forradalomra került sor. Felléptek az emberi jogok mellett, felléptek a vezetők ellen, a nepotizmus ellen. Ezek a az emberek, tehát a vezetők, ugye Ben Ali, aztán Líbiában a vezetők mind-mind kiestek a hatalomból. Ez a különböző országokban egymás után folytatódott, aztán Mar- Marokkó, Tunézia részben szintén érintve voltak. Az európai liberális demokráciáknak arról kell elgondolkodniuk, hogy hogyan fogjuk kezelni az izlám problémát eh, a, ezen országok nagy részében. Nagyon sok a kihívás. Ne felejtsék el, hogy az arab tavasz nem Tunéziában kezdődött, hanem már a 90-es évek végén Algériában. Eh, aztán eh, volt egy polgárháború, ahol 150 ezer embert megöltek. Tehát hogyan fog ez működni? Hogyan fogják a felelősséget, a hatásköröket megosztani? Én úgy gondolom, hogy nagyon aktívan be kell vonni ezeket az embereket én a muzulmán testvériséggel már évekkel ezelőtt találkoztam, egy, egy egyiptomi magas szintű delegációt is fogadtam, ugyanis eljöttek tanulmányozni a mi jóléti modellünket. Természetesen egy modellt le lehet másolni, azt meg lehet osztani, de ahhoz kapacitást is kell építeni ami az emberi jogokat illeti. Ezek olyan területek, a nők és a férfiak közötti egyenlőség, a szólásszabadság és mindenféle emberi jog, amelyek vitathatatlanok, ezt mindenkinek tiszteletben kell tartani. Na most a gazdasági téren, hogyha a gazdasági dolgokat nem tudják megfelelő módon működtetni, akkor vagy az lesz a helyzet mondjuk, mint korábban, vagy pedig ugye látjuk azt, hogy Egyiptomban mi a helyzet, 30-40 százalékát a gazdaságnak még mindig a katonák ellenőrzik. Norvégia elkötelezett abban, hogy a helyzet javuljon. Milyen már a kapcsolatosan ugyanez a helyzette. Ott megvan a választási lehetőség. Vagy bezárjuk az ajtókat, és északkorává válunk, vagy pedig modernizáljuk a társadalmunkat. Nincs más választás a, az a taxi sofőr, aki a piramisokhoz viszi ki Kairóban a turistákat, hát még mindig üresen közlekedik, vagy hogyha a strandokra el akarunk menni, a tengerpartra, azt látjuk, hogy nem lesznek addig beruházások, befektetések, amíg nincs rend, amíg a korrupció tovább is létezik. Hát mi támogatjuk ezeket az új fejleményeket. Szíriával kapcsolatosan elmondható, hogy Norvégia részt vett a líbiai katonai beavatkozásban, és az Arab Ligát támogatjuk, valamint a, az biztonsági tanácsának a tagjait is arra bátorítjuk, hogy támogassák ezt a folyamatot. Ennyit akartam elmondani Észak-Afrikáról és az északi sarkvidékről. Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes előadás volt. Most, aztán, most következnek a kérdések, és természetesen a válaszok. Először is Gomes kolléganő. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt, ezt a friss északi fuvallatot, amelyet idehozott. Lady Estönnel is beszéltünk az északi-keleti déli kérdésekről, de természetesen az ön értékelése és megközelítése és a változtatás iránti hajlandóság az mindenképpen nagyon hasznos. Egyébként köszönjük ezt önnek és Norvégiának. Tudjuk, hogy az ön hazájának külpolitikája milyen irányt követ, Ezt Kelet-Timor esetében is tapasztaltam, hiszen önök ott rendkívül fontos szerepet töltöttek be, amikor a demokratikus átalakulás kezdetét vette ebben az országban is. Szeretném ezt megköszönni önnek és szeretnénk támogatni azt, ahogyan a válságból való kilábalást is megközelítik. Nagyon hasznos lenne, hogy az önök aggájai a korrupció elleni küzdelem terén, például ami a déli térséget, az arab világot illeti, Ezt fontos, hogy az európai partnerek is átvennék, ugyanis a jelenlegi válság nagy része pontosan ezen szabályok hiányával függ össze, ami ösztönözte a korrupciót, és Számos problémával szembesülünk a válsággal való megküzdés terén, ezt hazám Portugália esetében is elmondhatom, és a korrupció, valamint az, a különbségek, az egyensúly hiánya ezt ez, ennek kedvez. Fel kell lépni persze az adóparadicsomokkal szemben is, és remélem, hogy Norvégia vezető szerepet tölt be majd ezen a területen, ahogyan más eh, sok területen is ezt megteszi. Az én kérdésem a következő lenne. Először is említette az északi sarkkal kapcsolatos helyzetet, és eh, természetesen tudnunk kell, nagyon fontos számunkra, hogy tudjuk, az, ismerjük az önök véleményét, a kihívásokat, a lehetőségeket, és jó lenne, ha többet tudna erről mondani, hiszen említette, hogy az egyik kihívás az éghajlatváltozás. De az Egyesült Államokban, főleg ugye a választási kampány keretében, az éghajlatváltozás egy szitokszó szinte még úgymond a haladó szelleműek körében sem meri senki szinte érinteni ezt a kérdést. Holott az Egyesült Államok is egy nagyon fontos szereplő az északi sarkon. Hogyan ítéli ezt meg aztán Oroszország kapcsán? megvilágította Oroszország fontosságát. Arra kérném, hogy egy kicsit ezt fejtse ki. Hogyan ítéli meg az oroszországi politikai fejleményeket. Ugye látjuk, hogy bizonyos dolgok történnek, az emberek az utcákon tüntetnek. Ugyanakkor másfelől Putyin úr ismét a cári székbe került. Hogyan ítéli meg tehát a politikai változást Oroszországban? Gondolja, hogy Oroszország megszabadul majd attól az oligarchiától, amely az országot eddig irányította, és hogyan tudunk mi fontos szerepet betölteni ebben a folyamatban, úgy, hogy az ne legyen kontraproduktív. És végezetül említette ugye Burmát, amit nagyon nagyra értékelek. Tegnap Irakról beszéltünk. Norvégia szintén fontos szerepet tölt be az iraki kérdés rendezésében, ami ezt az Ashrafi tábor áthelyezését illeti. Ez persze nem a legfontosabb kérdés az iraki kapcsolatokban, de sajnos gyakran ez gyakran más kérdések beárnyékolják az iraki kérdés rendezését. Az egyik nagyon fontos elem, hogy a helyzetet ott rendezhessük, az az, hogy az európai országok és mások is elfogadják ezen emberek áttelepítését, akik ugye az ásrafi táborban élnek. Meg tudnám mondani, hogy az önök kormánya hozzá kívánja járulni ezen a, megolda, ezen a megoldáshoz, és még egyszer szeretném megköszönni önnek azt, amit a, amit Palesztina és Izrael kapcsolatáról mondott, ez nagyon, nagyon érdekes volt. Ugye gyakran a mentalitás nem változik, úgyhogy éppen ezért nagyon örültünk annak, amit mondott. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kérem, hogy rövidebben tegyék fel a kérdéseiket, hogy maradjon idő a miniszter úr válaszára, válaszaira. Következő Gáler kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntöm a miniszter urat itt a külügyi bizottságban. Azt hiszem az összes kollega számára fontos, épp most kaptam meg ezt a hírt, hogy állítólag a tulózi gyanúsított meghalt. Ez, ezt a hírt, illetve az ezzel kapcsolatos fejleményeket már régóta vártuk. Először is szeretném megköszönni önnek, hogy hangsúlyozta, hogy Norvégia milyen szorosan integrálódott az Európai Unióval való kapcsolatrendszerbe, ugye a Schengeni eh, térségben és egyéb programokban való részvétele által. A norvég közvélemény, amikor eh, lehetőségem nyílik arra, hogy eh, velük egyeztessek, akkor mm, azt hallhatjuk, hogy rendkívül vonzó számukra az Európai Unió együttműködés is létezik a két térség között, de gyakorlatilag nincs beleszólásuk az európai eseményekbe. Szeretném megköszönni önöknek a kitűnő együttműködést és az európai politikák nagy részében való részvételt, ami pedig a távoli éjszakot illeti. Be kell ismerjem, hogy hallgatván előadását Úgy gondoltam, hogy ez eh, nagyon jól egybecseng azzal a jelentéssel, amelyet eh, tavaly készítettem e témában. És örülök annak, hogy eh, számos kérdésben ugyanazon a hullámhosszon mozgunk. Valóban nincs jogi vákum. Úgy gondolom, hogy a közös érdekek, ugye nem vagyunk partmenti államok, de Számos érdekünk fűződik a térséghez, ezek közül jó néhány aspektust ön is megvilágított. És éppen ezért nagyon fontos e tekintetben, hogy önök ilyen szoros kapcsolatokat ápolnak Oroszországgal. Tekintettel arra, hogy a partmenti, a partvonal 50% Oroszországhoz tartozik, ugye nagyon fontos Norvégia számára az Oroszországgal való együttműködés már csak emiatt is. Persze vannak más területek is minden bizonyal, ahol az Európai Unió is be is csatlakozhat. Talán eh, ha megtenné, hogy ezt kifejti, hasznos lenne. Oroszországgal való együttműködés eh, érdekében az is fontos lenne, hogy az önök magas környezetvédelmi standardjait érvényesítse Oroszország is. És nem szabad elfogadni a tekintetben olyan standardokat, amelyek alacsonyabb szintűek. Szeretném meghallgatni értékelését arról, hogy a közel-keleti konfliktust hogyan látja, úgy említette ezt a lentről felfelé irányuló megközelítést, és azt, hogy egy tisztességes közvetítőként kívánnak fellépni. Ez a fajta megközelítés ugye a civil társadalomból indul ki, itt ugye konkrét személyekről van szó, akiknek be kell avatkozniuk ebbe a folyamatba. Fontos, hogy mindkét fél megismerje egymást. Nagyon sok pénzt fordítunk arra, hogy a palesztini fiúságot, az európai és az izraeli fiúságot ide hívjuk, hogy beszéljenek egymással. Ez persze egy nagyon fontos formája a közeledésnek, de talán azt kellene ösztönöznünk, hogy az izrael és a palesztin kormány elfogadja az ifjúság a fiatalok körében a rendszeres csereprogramokat, hogy, elfele, hogy ne féljenek azon propagandáktól, amelyeket gyakran hallhatunk. Látja valamilyen módját annak, hogy ez, ezen javítsunk. És végezetül a politikai iszlám, amelyről ön is beszélt. Az arab világon belül azt hiszem, igen, igaza van, de attól tartok, hogy a politikai iszlám 79-ben kezdődött Teheránban, ami ugye nem arab, hanem perzsa ország, és ennek utóhatásaként a, a politikai iszlám radikális szárnya különösen nagy erőre kapott Teheránnak köszönhetően. Úgy vélem, hogy mindannyiunkat komoly kihívás elé állít ez, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a különböző országokat stabilizáljuk. Figyelembe kell vennünk persze a sajátosságaikat. Tunézia esetében ugye meg, választási megfigyelő voltam, optimista vagyok Tunézia esetében, de ha megnézzük egy olyan hatalmas országot, mint Egyiptom, amik, ahol igazából nem tudjuk, hogy merre haladnak az események, azt szeretném tudni, hogy a nemzetközi közösség képes egyáltalán arra, hogy meggyőzze azokat, akik illetékesek, ugye a hadsereget például, hogy engedjék azt, hogy a civil társadalom is kibontakozzon. Látom már az elnöki kalapácsot, úgyhogy akkor rögtön abba is hagyom. Köszönöm. Next speaker, Miss ja. Jakonszári asszony a következő hozzászóló. Elnézést. Köszönöm szépen, mondja az előadó, kitűnően ejtette ki a nevemet. Nagyon kedves, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy én vagyok a legészakibb képviselője az Európai Parlamentnek, úgyhogy erről hosszan tudnék beszélni. Nagyon nagyra értékelem különösen azt a kutatói munkát, amelyet Norvégia végez az északi sark térségében, mert ez rendkívül fontos, és nagyon jó hír az, hogy az északi sarki tanács úgy döntött, hogy megerősíti, megerősíti kapacitását, úgyhogy Tromszonban hozza létre az állandó titkárságát. És remélem, hogy az Európai Unió ugyanezen az úton halad majd, és létrehozza az északi sarki információs központot Lapföldön, ahogyan az a Gálesz jelentésben is szerepelt. Az én kérdésem az lenne, hogy mit javasolna annak érdekében, hogy bővítsük az északi sarki térség és az Európai Unió közti együttműködést. Ugye említette, hogy nem vagyunk tagja az északi sarki tanácsnak, de az Európai Unió szerepe talán nagyobb lehet, mint, mint jelen pillanatban, és köszönöm egyébként, hogy eljött az, az Európai Parlamentbe. Kitűnő kérdés, mondja az elnök. Az utolsó hozzászóló, Lizek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új modern technológiának köszönhetően tudomásom van arról, hogy ma Norvégiában egy nagyon fontos konferenciát rendeznek. Az ön helyettese az Európa Tanácsból beszélt ugye ma Norvégiában Fehér Oroszországról. Sajnálom, hogy Fehér Oroszországról kell kérdeznem, de szeretném megtudni, hogy mi a véleménye az EU és Fehér Oroszország közti kapcsolatokról. Ez ugye persze nem Oroszország, de egy közeli ország, és a kettő közti kapcsolat is nagyon fontos. Tehát eh, szeretném tudni, hogy eh, hogyan vélekedik a jelenlegi helyzetről és eh, a probléma jövőbeli rendezéséről, mert számunkra egyre inkább nehezebb az, hogy meglássuk az alagút végén a fényt. Köszönöm. Köszönöm. Miniszter úr, a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a kitűnő kérdéseket is. Gomes asszonynak válaszolnám, aki ugye már nincs itt, de azért megismételném, hogy feljegyeztem észrevételeit, illetve az Ásrafi táborral kapcsolatos kérdését. Az álláspontom az, hogy támogatnunk kellene ezt a folyamatot a nemzetközi elírások alapján. Hangsúlyozzuk ugye az ENSZ szerepét ebben a kérdéskörben. Itt ugye egy nagyon összetett kérdéskörről van szó, és lehet, hogy az európai fővárosok erre nem fordítanak kellő figyelmet. Gáler úrnak azt mondanám, hogy mindenki együtt tud működni Oroszországgal, amit a WTO-val teszünk, illetve az integráció különböző formáival, az fontos. De szeretném felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy északon azt hiszem, hogy van egy régiónbeli együttműködés, például a Berenc-tengeri együttműködés, a Balti-tengeri együttműködés, az Európai Unió északi dimenziója, az északi-sarki tanács, ezek olyan mechanizmusok, amelyek az együttműködést szolgálják, és nagyon gyakorlatiasak, határon átnyúló kérdésekkel foglalkoznak, és az ilyen problémák megoldására törekszenek. Az én tapasztalatom az Oroszországgal való együttműködésben az, hogy jól működik ez a struktúra, hiszen az ősoros lakossággal foglalkozunk, a szállítási kérdésekkel, kulturális, oktatási, tudományos együttműködéssel, és azt hiszem, hogy ez az integrációt előmozdítja. Említette ön is az emberek közti együttműködést. Vannak, akik bírálták a berlini fal összeomlás után a norvég kormányt, hogy azt állították, hogy mi csak az emberekre és a kultúrákra fordítunk figyelmet, de nincsenek beruházások. Viszont mi úgy gondoltuk, hogy az emberekkel kell az egész folyamatot együttműködni, együtt elkezdeni. Hiszen nagyon sok mindent, nagyon sok mindenre ki kellett térni. Nem állítanám, hogy egy új fajta együttműködést kezdtünk Oroszországgal, de vissza kellett térnünk a 17.-18. századig, megnéztük, hogy hogyan zajlott ott annak idején a kereskedelmi együttműködés. A 18. században, amikor Dán felhatóság alatt tartoztunk, akkor létezett egy tanács, majd 1905-ben, amikor függetlenné váltunk, akkor létezett egy kereskedelmi tanács, amelyet Stálin idején kellett 36-ban lezárnunk, és Narkangurskban most jelentünk meg ismételten. Ami pedig a Berenc tengeri környezetvédelmi standardokat illeti, együttműködés folyik Oroszország és Norvégia között egészségügyi és környezetvédelmi standardokról az ottani gazdasági tevékenységre vonatkozóan. Mert itt egy ökoszisztémáról van szó, tehát következetesen ezt szem előtt kell tartanunk, ami pedig a politikai iszlámot illeti egyetértek, ez egy kihívás. Én ugye az arab tavaszról beszéltem, Mondhatják persze, hogy ezek is visszanyúlnak Perzsiáig, de úgy gondolom, hogy ez akkor is elgondolkodtató. nem tudjuk, hogy merre haladnak, ugye említhetjük Törökországot és Indonéziát, de ha megnézzük, hogy 79-ben és 80-ban mit történt Iránban, akkor ott sem tudták előérezni azt, hogy merre halad majd az ország. Mindenesetre szerepet kell vállalnunk, és felelősségre kell vonnunk őket. Nem, szeret, nem tehetjük meg azt, hogy bezárjuk a kapuinkat csak azért, mert nem tetszenek az ottani fejlemények. Finn kollégámnak pedig természetesen szeretnék, szeretném köszönteni Finnországot, mert az északot képviseli itt az Európai Unióban. Lipon miniszterelnökkel találkoztam tegnap, ő volt az, aki az északi dimenziót egyáltalán az európai napirendre tűzte, és Finnország nagyon fontos mozgatórugója ennek, hogy milyen lehet az együttműködés az EU és az északi sark között. Ugye három EU tagállam, Svédország, Finnország és Dánia, az EU-nak és az északi sarki tanácsnak is tagja, Norvégia pedig szorosan kötődik az EU-hoz. És hogyha Izland is tagállam lesz, akkor már négy államról beszélhetünk. Amikor Lady Ashtonnal beszéltem, akkor láthattuk, hogy Svalbardban nagyon fontos kutatás folyik. És eh, ha az északi sarki kérdések, amelyek véleményem szerint egyébként globális kérdések, ezek nagyobb hangsúlyt kapnak a nyolcadik kutatási keretprogramban, akkor így már hozzájárulhatnak az együttműködéshez. Ha az Európai Unió úgy, ahogyan azt most teszi, támogatja a eh, nemzetközi jogon belül az ENSZ egyezményt, amint azt teszi, akkor ezzel gyakorlatilag a jogi keretet bővíti és erősíti. A hajózásról, a szállításról ugye gyakorlatilag Európa lesz a kiinduló pont, és a célpont is. Jokohamát említettem, tehát Európa és Ázsia közötti szállításról beszélünk. Lizek úr, Belarus kapcsán osztjuk az aggályokat. Norvégia egy, egyetért az Európai Unió szankcióival és az Európai Unió által hozott intézkedésekkel, és azt támogatjuk, hogy akik bűncselekményeket követnek el, azokat szigorúan meg kell büntetni, de ellenezzük a halálbüntetést. És sajnálatos, hogy Európában van olyan ország, ahol halálbüntetést alkalmaznak, és a múltkor ez megtörtént Fehér Oroszországban, tehát a diktatúrát szem előtt kell tartanunk de említenék még egy konkrét területet, ami rendkívül foglalkoztat, és ez a Vilniuszi Szabad Egyetem. Ez egy olyan egyetem, amelyet lehet, hogy önök közül néhányan meglátogattak. Litványább érkeznek a belaruszi hallgatók, magas szintű liberális oktatásban részesülnek, és ez azt hiszem, hogy egy komoly reménységet jelent. Most egy kihívás az egyetem számára, hogy egyáltalán fenntartsa magát pénzügyi szempontból, Kevés pénze van igazából szüksége, de ez nagyon fontos támogatása az ifjúság számára, aki aztán visszamegy majd Minskbe, és alakítja az ország jövőjét. Ezt szerettem volna kifejteni az északi országok, az északi tanács támogatták ezt az egyetemet más európai országokhoz hasonlóan, de figyelembe kell vesztjük, hogy ez egy milyen fontos elem, mert hogyha kudarcot van, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon téves jelzés lenne, úgyhogy így tudunk hozzájárulni az együttműködéshez. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok köszönet a miniszter úrnak a kiváló előadásáért, és minden jót kívánunk az ön országának. Köszönöm szépen. Very welcome.